So, dear colleagues, please. Nos, kedves képviselőtársaim, kedves kollégák, kérem mindenki foglalja el a helyét, hogy elkezdhessük az ülésünket.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 Az elnök folytatja, tehát megnyitjuk az ülést, akkor tolmácsok egy bejelentést szeretnének tenni, amelyet már meg is, meg is tettek szép ügyesen. a munkajogi konfliktusokról és a munkafeltételeikről, tehát kérem a tolmácsokat, hogy tegyék meg ezt most, a tolmácsok ezt már meg is tették. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, és természetesen minnyájunknak az az érdeke, hogy fenntartható megoldást találjunk annak érdekében, hogy a tolmácsok minőségi munkáját tudják folytatni, munkájukat tudják folytatni, és hogy megfelelő kapcsolatban maradjunk. Első napirendi pont a napirend elfogadása. Szeretné valaki módosítani a napirendet? Úgy látom, hogy nem. Kettes napirend. A jegyzőkönyvek elfogadása megszokásunk szerint Ha az ülésünk végéig nincsen senkinek ellenvetése, a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól. Ezek is elfogadásra kerülnek egész addig, hogyha nincs az üldös végéig valakinek ellenvetése. A weben is kim van az ülésünk Lisszabontól Lőneborgig, Ljubjánától Lipcsén keresztül át az egész világon hallhatnak bennünket. Mint hallották, tolmácsolás, de hát senki sem lett meg tolmácsolás, mert tehát kérem mindenki, ha tudja, szabadon beszéljen, mikrofonba mondja, annak érdekében, hogy a tolmácsok ezt le is tudják fordítani, a tolmácsok pedig üdvözlik hallgatóságukat az egész világon és az ügyésteremben. Ötödik napi rendi pont. Eszmecsere Jean-Luc Demartival, a bizottság főigazgatójának részvételével az EU-USA kereskedelmi kapcsolatokról. Különös tekintettel az acélra és alumíniumra kivetett vámok, vámok kivetése utáni helyzetről. A vám kiszabása után azonnal sajtótájékoztatót, sajtóközleményt bocsátottam ki, melyben világossá tettem, hogy elítéljük ezt a döntést, és úgy gondoljuk, hogy a WTO szabálya szerint ez nem jogszerű. Támogatjuk az Európai Bizottságot annak érdekében, hogy fellépjen a vámok ellen, és Biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió egységesen lépjen fel, és hogy a tagállamok fenntartsák egységüket. Nos, az acél és az alumínium döntés után további hírek értek el bennünket. Például elért az a hír, hogy megvizsgálják, hogy esetleg az autókra is kivetnék a vámot a 32-32-es szabály alapján, mondván, hogy nemzetbiztonsági ügyről van szó. Őszintén szóval nem egészen tudom ezt a logikát végigkövetni, hogy az autók importja a nemzetbiztonságát hogyan veszélyeztetné, de hát lássuk meg, hogy Jean-Luc mit mond mindenről. Három nappal ezelőtt ugye láttuk a g csúcsának végeredményét, és három nappal ezelőtt pedig a spanyolországi oliva bogyóra is vámot vetettek ki. Ez nem egy konkrét dömping eljárás épült, hanem a közös agrárpolitikát támadta be a, az amerikai adminisztráció ezzel a vámmal. Tehát sok kérdés foglalkoztat bennünk, és Jean-Luc, mi a válasz? Köszönöm szépen, Bernd, Csinálom. Igen, valóban nagyon nehéz időket élünk az USA-val való kapcsolatunkban. És mind bilaterálisan, mind az egész világkereskedelemben sok problémát okozhat ez a feszültség. Nagyon nagy kihívások előtt állunk tehát az EU-USA politikai kapcsolataiban. Elmúlt néhány hónapban a 232-es cikk alapján ugye nemzetbiztonságra hivatkozva vetették ki a vámokat. Ez még hidegháborúra vezethető vissza, ez a 230-as cikk. Az acélra és az alumíniumra vetették ezt ki. A hasonlóan a, láttuk az USA-val és Iránnal való szankciókat, befenyegettek bennünket az autóvámmal, a G7 csúcs nem tudott közös megállapodásra jutni, és ezen felül pedig egy hosszú listában az USA kereskedelmi minisztériuma antidömping vámokat vetett ki a spanyol oliva, oliva termékekre. Próbáljuk elkerülni ezt a helyzetet, de ugyanakkor Persze a multilaterális kereskedelmi rendszerben igyekszük megvédeni magunkat. A 230-as cikk alapjáni acél és alumínium vám már most is súlyos gazdasági <clears throat> problémákat okoz, de a túlkapacitás problémájával, illetve az USA belső termelési problémáival nem tud, erre nem tud megoldást adni és a kapacitások kérdését sem tudja kezelni. Éppen ezért egy átfogó és VTO-kompatibilis választ adunk. Jogi eljárást indítottunk a VT-ben az USA ellen, és ugyanakkor azon a napon, amikor a 230-as cikk alapjáni vámokat kivettették. és minden tagállam egyetértett abban, hogy ellenintézkedéseket, új, úgynevezett rebalancing intézkedéseket 2,8 milliárd euró értékben vessünk ki. Így vámokat vetettünk ki egy sor USA termékre, és ez hamarosan megjelenik, ez a döntés megjelenik eh, a hivatalos közlönyben, és a következő naptól ez már érvényes is. Megteszünk mindent, hogy a kereskedelmi egyensúlytalanságtól eh, megvédjük az európai piacokat. Határozott és egységes válaszunk világos üzenetet fogalmaz meg arról, hogy eh, megvédjük a WTO szabályait. Egységesen lépünk fel az új nemzetbiztonsági vizsgálat tekintetében, amelyet az autók ellenében vetnek ki. Az autóipari ágazat területén kivetett vámok nem csak az EU, hanem a globális gazdaságot is befolyásolják majd, és persze az USA-ra is mély kihatással lesznek. És ez a, ezek a vámok, ha bevezetnék, globálisan is súlyos negatív hát, hatással volnának. Elkerülhetetlen ellenintézkedésekhez vezetnének a kereskedelmi partnerek részéről. Mi mindent megteszünk, hogy a helyzetet kezeljük, de nagyon sok a bizonytalanság. Szisztemikus implikációja is vannak a jelenlegi USA kereskedelmi politikájának a multilaterális kereskedelmi rendszer tekintetében. Nem úgy néz ki, hogy Trump elnök Adam Smithot vagy David Ricardo-t olvasgatja, párnája alatt tartja Adam Smith kötetét. Ezen felül aránytalanul magas állami támogatási vámokat vetett ki a spanyol oliva bogyó ellen. Ez sok száz spanyol oliva termelő családot érintett már most súlyosan. Teljesen világos, hogy a legrosszabbra kell számítanunk. a súlyosan érintett spanyol gazdálkodó családoknak támogatást adunk, de ugyanakkor félünk a szisztematikus következményektől. Attól férjük, hogy a <clears throat> gazdálkodók hazai támogatására hivatkozó vámok kivetése Pandora szelencéjét nyit, nyitná meg, és spirálba kerel, vihetne bennünket az etanol, a olaj vagy pedig a kukorica termékekre kerülhetnének ki. Ezek még csak nem is a Green Boxban vannak, a WTO <clears throat> Green Boxában vannak, és eh, ilyen módon eh, a kereskedelem torzító hatásuk súlyos lehet. Az EU egy nagy és erős nemzetközi kereskedelmi rendszer haszonélvezője, ezért meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezt a nemzetközi rendszert modernizálni és 21. századra felkészíteni. De ugyanakkor olyan módon kell fellépnünk, hogy ezen uh, diszruptív intézkedések ellen fel tudjunk lépni. A USA-val szembeni intézkedéseket is meg kell tennünk, hogyha erre szükség van, de az olyan országokat, mint Kína is be kell vonnunk, amely szintén a diszkriminatív és a világkereskedelmet torzító intézkedései felszólítá, felfüggesztésére kell, hogy felszólítsuk. Trianguláris szinten kell dolgoznunk az EU-USA Kína háromszöget is figyelembe kell vennünk, de az olyan hasonló gondolkozó országokkal, mint Japán, Kanada, Mexikó, Korea, Ausztrália is együtt kell működnünk, sok nagy feladatok állnak előttünk. Nem könnyű ez, de ez egy fontos munka lesz. Végezetül meg szeretném köszönni ezt az erős támogatást, amelyet az Európai Parlament a bizottság idáigi megközelítésének adott nagyon nagy jelentőséggel bírt. Az önök direkt kapcsolata az USA kongresszusához közelegnek a középidős választások az USA-ban. Éppen ezért arra biztatom önöket, hogy tegyenek meg mindent az USA tárgyaló partnereikkel való tárgyalások során, hogy módosítsuk ezt a helyzetet, hiszen ez a jelenlegi kezdeményezés nagyon kártékony, és hogyha 230-as szik alapján a gépjárművekre vagy a gépjármű alkatrészekre vetnének ki vámot, akkor ez nagyon pusztíthatással volna az egész világra. Köszönöm szépen. Bárkinek kérdése, megjegyzése van-e? Nem, de igen. Mr. Rübig? Rübig úr. Imák Krisztof Mariette. Jó. Ja, danke. Uh... Köszönöm szépen. Említette azt, hogy a WTO elvei alapján a rebalancing módszert bevezették. Az Appellate Bodinál a felleviteli testületnél hogyan látja a helyzetet? Hiszen a WTO által kínált lehetőségek meglehetősen korlátozottak. Gondolkoznak-e azon, hogy a WTO keretén belül plurilaterálisan gondolkozzanak el azon, hogy az epelet badit nem érdemese plurilaterális módon folytatni az, az ebben való, való munkát. Köszönöm szépen. Igen, amit Lange úr mondott, azt én is megerősíteném az, az Európai Bizottsági politikáról, de két konkrét kérdésem van. Az egyik, a spanyol olajbogyó kapcsán azt mondta, hogy nem akarja megnyitni Pandora szelencéjét. De hogyan tudunk óvatosan, kiegyensúlyozottan, de mégiscsak reagálni? Ez a helyzet nem csak a spanyol olajbogyóra vonatkozik, hanem hatása lehet az egész közös agrárpolitikára is. Hiszen ez is egy WTO által engedélyezett intézkedés. Hogyan lehet az Európai Unió partnereivel új keretek közé helyezni a kapcsolatunkat. És hogyan tudunk nagyobb erőt mutatni. Hogyan tudjuk tehát például Oroszországgal új keretek közé helyezni a kapcsolatainkat? Hogyan tudjuk elhelyezni a jelenlegi helyzet, elfogadni a jelenlegi helyzetet? Maritje Selke következik. Köszönöm szépen. Jó, hogy erről a fontos kihívásról beszélünk, ami most köztünk és az USA között ismét kialakult. Kicsit szeretném kiszélesíteni a vitát, nem azért, mert nem gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy többször is megvitathassuk ezt a kérdést, és ráadásul széles körben támogatjuk az Európai Bizottságot, ezt nem kell többet hangoztatni. Egységesnek kell lennünk a tagállamoknak is Tegnap azt olvastam Tána Rajterszen, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyeket lehetséges, hogy a tanács elfogad a VTO reformjára vonatkozóan. A, az USA egyik bíráló hangja is azt mondta, hogy a VTO nem működik jól, és ez az ő problémájuk. Vannak-e a VTO reformjára vonatkozóan akár EU-s, akár tagállami javaslatok? A második kérdésem. Eszkalálódni látszik a feszültség Kína és az Egyesült Államok között, ez milyen hatása lesz Európára, és milyen teendőink vannak emiatt. Krisztof Jelner kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseit. Egy jó barátom egyszer azt mondta, hogy kereskedelmi konfliktusban, kereskedelmi háborúban úgy néz ki a dolog, mint hogyha két ember egymással szemben állna, és a saját arcát ütné, reménykedve, hogy majd a másik dől ki először. Természetesen az egység fontos, és értem a logikát, de azért egy kicsit beszéljünk, gondolkozzunk még erről. Ez észszerű lenne. Először is. Amikor a rebalancing, az újra kiegyensúlyozás kérdése kerül elő Kanada is megvizsgálta, hogy ezek az intézkedések hogyan tudnának úgy megtörténni, hogy a fogyasztókra ne legyen hatása. Ezt mi is meg tudnánk-e vizsgálni? Hiszen az én választókörzetem számára nagyon kemény következményei lesznek annak, hogyha elmennek az ABC-be és babkonzervet vásárolnak, akkor ki kell, hogy fizessék az amerikai acélvámoknak a következményeit, a hatását. A másik a autó és autó alkatrészekre kivetendő vámok. Illetve azt mondták, hogy például mi tudnánk az amerikai viszkire, a bőrbönre adót kivetni, de hát ezzel csak eszkalálódik a kölcsönös vámkivetéseknek a gyakorlata. A következő kérdésem inkább filozófiai jellegű. Hogyha valaki törvényszeg, akkor bírósághoz kell fordulni, ez az észszerű dolog. De gondolkozzunk el azon, hogy a VTO-ban mit jelent a győzelem, és mit jelent a veszteség. A VTO-ban, hogyha veszítünk, az elég egyszerű, azt mondják, hogy jogos, amit az USA tett, vagy legalábbis nem a WTO dönthet erről, és akkor az a kockázat merül fel, hogy a többiek is követik a példáját. És ez a kivétel egyre inkább általános gyakorlattá válik. De mi lesz a hatás annak, hogyha nyerünk? Ezt is gondoljuk végig. Hogyha a WTO úgy dönt, hogy itt szabálysértés történt, akkor egyáltalán megengedhetjük, megengedhetjük-e magunknak, hogy nyerjünk? Mi lesz a haszna annak, hogyha nyerünk? Azt fogja mondani Donald Trump, hogy hát jó, persze, a WTO most azt mondta, hogy mi ezt nem tehetjük, jó, hát akkor nem fogjuk tenni, mert ez már nem ö, nemzetbiztonsági kérdés. Ez meg fog valóban történni? nem helytelen, amit teszünk, ez az egyetlen, amit tehetünk, de legalább ebben a kontextusban beszéljük végig azt, hogy mi lesz mindennek a következménye. Majd elküldjük a svéd rendőrséget, jó? Mondja az elnök úr. Hát sajnos már nincsenek svéd rendőrök. Fjellner úr nyomán szeretném én is folytatni a gondolatmenetet, és köszönöm az előadónknak a bevezetőjét, és én is azt gondolom, hogy az eredeti kereskedelmi kockázatokon túl kell tekintenünk. A vámok növelése és ennek a hatása a kapcsolatainkra. A WTO is célpont, és Kína is célpont az USA stratégiái előtt nem kellene alaposan végig gondolnunk azt, hogy egy multilaterális kereskedelmi rendszerben milyen látható reakcióra van szükség a mi részünkről, akár például Kína kapcsán is. Nem túl bölcs azt mondani, hogy amikor vámot emelnek az USA részéről, akkor majd mi is emelünk, akár mondjuk Kínával szemben is. Mi a stratégiánk? Milyen típusú stratégiát szeretnénk? követni? Konfliktust akarunk? Vagy egy alaprendszert szükségesnek látunk fenntartani? Illetve, ha valaki szabályokat szeg, akkor mi lesz annak a következménye? Azt mondjuk, hogy hát ők azt mondják, Amerika most azt mondja, hogy na, most mi határozzuk meg a szabályokat, a többieknek pedig követni kell bennünket. Ennek szerintem komoly veszélye van. Milyen konkrét lépéseket lehet tehát tenni a bizottság részéről a következő hónapokban, hogy a tagállamok figyelmét felhívják erre a helyzetre, hiszen a tagállami vélemények is eltérőek, illetve a bizottságon belül hogyan tudnak a többi országgal kapcsolatot, a harmadik felekkel kapcsolatokat felvenni, illetve az USA-val hogyan tudjuk rendezni a kapcsolatainkat. Most léptek ki például a, az emberi jogi tanácsból, és ennek is lehetnek következményei, akár a kereskedelemre is. Szerintem a következő lépésekről, ha szólna pár szót, az fontos lenne. Sokat beszélünk arról, például amikor az acélfórumot megszervezzük, akkor le kell ülni, végig gondolni a struktúrákat, a kihívásokat másokkal együtt, hiszen még akkor is, hogyha sikerül megoldást találnunk az USA-val, akkor mások, akik nem találják meg ezt a megoldást, vagy nem tudnak a, ahhoz csatlakozni, akkor újabb és újabb problémák fognak felmerülni, úgyhogy közös megoldásokat kell találni a globális acél problémára. És például ez az acél tanács egy nagyon jó struktúra arra, hogy le tudjunk ülni a kapacitásról és a termelésről is beszélni, nem csak a da vámokról. Köszönöm szépen. E, Annyit szerettem volna elmondani, hogy válsághelyzetekben gyakran az derül ki, hogy minél súlyosabb a válság, annál nagyobb az esély, hogy javuljon a helyzet. Az igazgató urat kérdezem, tartunk már ott, tartunk-e már ott, hogy innen már csak jobb lehet a helyzet, vagy még romolhat is? Hallottuk, hogy nagyon sok nehézséget okoz ez a válság, hogyha kereskedelmi háború tör ki. E, akkor a súlyos következményekkel járhat minden tagállamra nézve. Ebben a konfliktusban az Egyesült Államok és az Európai Unió között, hiszen én így látom ezt a problémát, mivel nem az USA és a világ többi része között áll fenn ez a probléma, talán, ha el akarjuk kerülni a kereskedelmi háborút, vissza kellene ülni a tárgyalóasztalhoz a két oldalú kapcsolatok tekintetében, vagyis a TTIP-re kell visszatérni. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert két nagyon fontos kijelentés hangzott el az elmúlt hetekben. Donald Tusk egy hónappal ezelőtt nyilatkozott a kereskedelmi konfliktus kezdetén, és körülbelül két héttel ezelőtt Merkel kancellárasszony is tett egy fontos kijelentést az úgynevezett kis tétépre vonatkozólag. Kérdésem, van-e olyan lehetőség, amin gondolkodnak, hogy visszatérnénk a két oldalú kapcsolatokra az EU és az USA között, és horizontális szinten tárgyalhatnánk, és így könnyen meg tud, könnyebben meg tudnánk oldani a különböző ágazatok, területek problémáit. Beszélek például az acél szektorról, Annyira rossz vajon a helyzet, hogy még várnunk kell, amíg a mélypontot elérjük, hogy onnan el tudjunk rugaszkodni. Kérdésem tehát, hogy még tud-e tovább romlani a helyzet? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Mártin úr önnek is, hogy eljött. Volna néhány kérdésem. Először is, hogy beszélhetne-e a számszerűsített hatásairól ezeknek az intézkedéseknek az acélágazatra, illetve az autóágazatban is ugyanez érdekelne. Másodszor tudna -e beszélni a g tárgyalásáról, és hogy ön szerint milyen következményekkel járhat a g tárgyalásán történt esemény, vagy események a NAFTA tárgyalásokra egy olyan pillanatban, amikor most gratulálnom kell a bizottságnak, sikerült ezt a kereskedelmi megállapodást megújítani, erről megalapodást kötni. A spanyol olajbogyóval kapcsolatosan súlyos aggájaim vannak, nem csak a termelőkre nézve hátrányos ez, hanem a közös mezőgazdasági politikára nézve is súlyos kihatása van. Érdekelne, hogy a bizottság hogyan tud reagálni erre a nagyon nehéz helyzetre. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késtem egy kicsit reggel. Az a kérdés merült fel bennem, hogy taktikaként vajon érdemes-e eltekinteni az válasz intézkedésektől, mert lehet, hogy a megtorlása is megtorlással válaszol majd. Az acéliparra is gondolva, nem tudom, hogy van-e esélyünk arra, hogy mondjuk romba döntünk egy iparágat Amerikában. Kérdés, hogy milyen taktikát kövessünk. Én is attól tartok, hogy kereskedelmi háború tör ki. Trump elnök természetében benne van a megtorlás gesztusa. Persze ezt a kongresszuson, a szenátuson, a Fehérházon is keresztül kell vinnie, és érdemes volna talán meggyőzni őket arról, hogy ez önpusztító politika, amit folytatnak. Maria Elena. Köszönöm, eredetileg nem akartam reagálni, de a néppárti kollégák a felszállása után meglepődtem, hogy hogyan gondolják azt, hogy két oldalú kapcsolatban tudunk dolgozni az USA-val, amikor ők nem tudják tiszteletben tartani a multilaterális szabályokat sem. Hogyha bármilyen kapcsolatban akarunk lenni velük, akkor az kedvezőtlen lesz az USA-val, hogyha kétoldalú kapcsolatokat akarunk velük ápolni. Úgyhogy a multilateralizmus lenne a, a megoldás, de hogyha ez nem működik, akkor kénytelenek vagyunk kétoldalú kapcsolatokra visszatérni, hiszen megbízhatatlanok a kereskedelmi kapcsolatok területén. Az Európai Unióhoz hasonló hatalmas vagy erős partnereknek a WTO-ban mi az álláspontja? Hiszen az USA kinyilvánította, hogy nem tartja tiszteletben a WTO szabályokat. Kínának majdnem megadtuk a piacgazdasági státuszt. Kik azok a megbízható tagok, akik képesek a WTO szabályokat tiszteletben tartani, és akikkel össze tudnánk fogni? Illetve hogyan tudnánk megreformálni a WTO-t úgy, hogy elérjünk valami működőképes testületet végre? Köszönöm szépen. A magam részéről is szeretnék kérdést feltenni. A bizottság gondolkodik-e konkrét formátumon, vagyis hogy nemzetközileg esetleg össze lehetne fogni, mondjuk a VTO barátai csoportjaként? Mi lehet egy ilyen proaktív megközelítésnek, kezdeményezésnek esetleg a közös alapja. Másodszor az Egyesült Államok beli fejleményekkel kapcsolatosan. Ön szerint az autók és az autóalkatrészek területén mennyi ideig tart majd ez a probléma, esetleg az időközi választások ideig is elérez? ez? Ami pedig a képviselőház és a szenátus tárgyalásait illeti, talán lehet, hogy megpróbálnak visszaszerezni némi hatáskört az elnöktől, vagy hatalmat. Erre is vonatkozik valamilyen javaslat. Ön mit gondol erről a mozgalomról, ami kibontakozóban van a kongresszusban? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok érdekes kérdést kaptam. Az első kérdés a VTO vita megoldásra vonatkozott, hogy miért nem két oldalú megközelítést köz alkalmazunk. Először is jelen pillanatban a, nem látom, hogy a VTO-ban volna erre hajlandóság. Úgy gondolom, hogy a megfelelő megközelítés az volna, hogy nézzük meg, hogy mit lehet tenni a vitáskérdések megoldásának javítására. Nem is inkább bírónak kellene nevezni a békéltető testületeknek a tagjait, tehát ők nem. Independent And here, uh, the EU... A felebezési testület tagjairól van szó, nem pedig uh, bírákról, ez nagyon fontos, ez a megkülönböztetés. És az is fontos, hogy a rendszert javítsunk, egyeztessünk másokkal, például az Egyesült Államokkal, ők nem jelezték, hogy készek lennének tárgyalni. Ezen a ponton én azt gondolom, hogy a kulcsfontosságú célkitűzés a magunk részéről az volna, hogy tartsuk fenn ezt a kétlépéses megközelítést a vita feloldásban. Ez egy felebezési rendszer, ami független tagokon alapul. Attól tartunk, hogy az Egyesült Államok legjobb esetben is a felebezési lépést kiiktatná az eljárásból, blokkolná ezt, és csak egy kötelező lépés volna, ez egyébként számunkra lényeges volt a tárgyalások során, hogy ne legyenek utolsó pillanatban változások a tárgyalásokban, hogy az Egyesült Államok rendszerébe bevezessék ezeket, a legrosszabb esetben pedig vissza is léphetnek az egylépéses rendszerhez, ami nem kötelező érvényű. Ennek a kockázatnak tudatában kell lennünk, és azért kell dolgoznunk, hogy lássuk, hogyan tudjuk javítani a helyzetet anélkül, hogy a legfontosabb alapelveket kockáztatnánk, például a függetlenség alapelvét. Erre nézve van szükség kezdeményezésekre a következő hetekben szeretnénk előrelépni ezekben a különböző kérdésekben. A WTO szabályaival kapcsolatosan, illetve a többi kérdéssel kapcsolatosan nem látom, hogy Kína közeledne a WTO-hoz, vagy a WTO vitarendezéshez Egyesült Államok nélkül. Rodriguez asszony kérdezett beszélt, hát, illetve Szelafranka úr is az olajbogyó esetéről. Ez számunkra is nagyon aggályos. A határozat részleteit meg kell vizsgálnunk, hogyha már hivatalosan elfogadták. Nem hiszem, hogy az lesz a helyzet, mint a bombárdi esetben. vannak válaszintézkedések, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan alkalmazzák ezeket. És meg kell néznünk, hogy a VTO-ban tudunk-e megoldást találni. A kap összefüggésében is kell erről tárgyalni, ez egy eh, rendszerelem, ami sokkal fontosabb, mint magában az olajbogyó. A VTO-t nem szeretnénk, hogyha a zöld dobozbeli támogatásainkat nagyon elkezdené firtatni. Ami pedig a kihatásokat illeti egyértelmű, hogy a következmények eh, jelentősek, a dömping ellenes és támogat, államtámogatás ellenes intézkedések eh, halmozódása várható. Ilyen esetekben ez is probléma, nem pedig megoldás. Összességében továbbra is vizsgáljuk ezeket a szempontokat. Nem csak az én részlegennél, Malmström biztos igazgatós, igazgatóságán, nem Hogan biztos munkatársai körében is. A jövőben a támogatás elleni részben a zöld dobozról kell majd tárgyalni. A jelenlegi és a jövőbeli kapban el kell kerülnünk az ágazati sárga dobozos támogatások sokszorozását, az ilyen ágazati támogatások növelése már most sem lehetséges. Vannak olyan tagállamok, ahol már 40 kékdobozos támogatás kellene, hogy sárga dobozzá váljon. És ez könnyű célpont lehet a támogatás ellenes érvek számára, partnereink számára. Ezen is gondolkodni kell az új kappal kapcsolatosan, és a lehetőség szerint a zöldobozos támogatásokhoz kell ragaszkodni, még akkor is, hogyha horizontális rendszerek esetében a sárga dobozos támogatásokról kell beszélnünk. Elnézést ezt a kitérőjét. Uh, De az üzenetnek ezt a részét is közvetítenem kellett. Um, uh, Ez inkább a mezőgazdasági bizottsági kollégákra vonatkozik. Ami Oroszországot illeti, Oroszország továbbra is problémát jelent. Uh, és nem látjuk, hogy Oroszország szeretne javítani a helyzeten. Azt látjuk, hogy egy új VTO tag sősen megsérti a szabályokat, és a közelmúltban az SPS intézkedések tekintetében veszítettek már, ami a sertéstámogatásokat támogatásokat illeti. és a nemzetbiztonsági elemmel kapcsolatosan is visszaéléseket tártak fel, új termékeket vettek fel a szankciós listára. Hogyha erre nincsen megoldás, és az oroszok nem teszik meg a szükséges lépéseket a megfelelés irányában, akkor az új intézkedéseket is meg kell támadnunk, a meglévő szankciók mindenképpen folytatódnak. Oroszországa kapcsolatosan egyértelmű, hogy javítani kellene kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal. De nem látok pozitív jelzéseket. A geopolitikai dimenzió is meglehetősen aggasztó. Ukrajna tekintetében sincs előrelépés. Sáke asszony kérdésére. Nagyon fontos az egység fenntartása. A VTO reform tekintetében ez is, ez is említést kapott, és hogy mi lenne a kockázata az eszkalációnak Kína és az Egyesült Államok között, ami a WTO vita megoldást illeti egyértelmű, hogy amikor Kína csatlakozott a WTO-hoz 2001-ben, a legtöbb tag számára fejfájást okozott a piaci, piacra dimenzió. Kínának nagy erőfeszítést kellett tennie, de nem tesznek elég eleget a szabálybetartása érdekében. Ami a a támogatásokat illeti, illetve a transfereket, a közös vállalkozásokat, befektetéseket, ezeken a területeken is tovább kellene dolgozni a WTO reformon. Sajnálatos, hogy amit az Egyesült Államok tesz most, ahelyett, hogy megoldaná Kína által felvetett problémákat, inkább ellenkező irányban hat mindez, rosszabbítja akkor a problémákat, és mindannyiunkat gyengítenek ezek a lépések. A jelenlegi válságot arra is felhasználhatnánk, hogy Kínát reformra szorítsuk, ehelyett az Egyesült Államok szövetségesei ellen fordul, és ez gyengíti az egész rendszert. Az, hogy kereskedelmi háború fenyeget az Egyesült Államok és Kína között, hát nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez nagyon biztató lenne. Egy ilyen kereskedelmi háború mindenki számára káros lenne, ráadásul nem is nagyon tudom elképzelni, hogy Kína elveszítené az Egyesült Államokkal szemben. So, risk of escalation certain... A, az Egyesült Államok és Kína között az eszkalációnak valóban megvan a veszélye, és ami a megcélzott termékeket illeti számunkra nem keletkeznek eh, közvetlen következmények, de azért ezt még elemezni kell. Minden esetre a globális eh, hangulat tekintetében, mivel egy jól működő gazdaság a pozitív és negatív elvárásokon is eh, nyugszik, ezért fontosak a pozitív elvárások. Krisztóf Jen tett fel kérdést az intézkedéseinkkel kapcsolatosan. We are not preparing, we are not retaliating. Ezzel kapcsolatosan is azt mondom, hogy nem megtorló intézkedéseket teszünk, hanem észszerű arányos ellenintézkedéseket, amelyek a garancia megállapodáson alapulnak. Ez alapján az acél és alumínium ágazatban azonai reakciók történtek, és lehet, hogy három év múlva csak 40 százalék lesz a vonatkozó arány. Aztán, hogy mi lehet a következménye annak, hogyha elveszítjük vagy megnyerjük a VTO eljárást, először is meg kell találnunk a megoldást a felelőteli testülettel kapcsolatosan. Lehet, hogy soha nem születik határozat e, ebben a helyzetben, ráadásul ha lesz is, akkor nagyon sokáig fog tartani. Hogy válaszoljak a kérdésére, hogyha veszítünk, akkor gyakorlatilag minden lehetséges lesz. Ami az időzítést illeti, a jogerős határozat a WTO-ban legalább három év múlva várható, korábban nem. Gondolom, Trump elnök jelenlegi mandátumának lejárta után eh, várható ez. Én nem számítok arra, hogy második mandátumot is kitöltene, ez csak az én személyes megjegyzésem. Eh, eh, Ami pedig Scholz úr szisztemikus vagy rendszerszerű kérdésére vonatkozik, úgy gondolom, hogy először meg kell állapítanunk, hogy a fő probléma, a fő strukturális probléma, Kína körül keresendő. A jelenlegi kínai gyakorlat nem jó irányba mutat, nem jó irányba halad. A kényszer technológiai transfer, vagy az állami támogatások tekintetében. Bár nehéz a helyzet az USA-val, megőriztük trilaterális kapcsolatainkat, a szisztemikus kérdéseket ebben a körben próbáljuk kezelni. És Leitezer nagykövet és Malmström biztos asszony Párizsi május 31-i közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy keressük annak a lehetőségét, hogy a WTO rulebookját, szabálykönyvét hogyan lehetne módosítani, és itt először is a támogatások, a subsidiation kérdését kell tisztázni másodszorban. A kényszer vagy erőszakos technológia transfer kérdését kell tisztázni. Forced technology transfer. Ezen felül a piacgazdasági kérdéseket is tisztázni kell. És a átláthatósági e, tanúsítványozások kiállítása tekintetében egy jelenlegi VTO rendszert kell jobban használni, hiszen sok tagállam nem felel meg az ebből eredő kötelezettségeinek. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a célokat ne veszítsük szem elől. Fontos eszköz e, van a kezünkben, de a jelenlegi helyzetben ugye a Stilform Párizsban találkozott volna argentin elnöklet alatt, de ez most nem kerül megtartásra. A jelenlegi helyzet nem alkalmas arra, hogy igazi elkötelezettséget alakítsunk ki, míg a 301-es intézkedések előtt, amelyet az USA jelentett be, Kína már 232-es szikke alapján intézkedéseket <clears throat> alkalmazta, illetve éppen, úgy ezeket, ezekre nem reagált, hogy jó szándékat mutassam. De ugyanakkor a 301-es szik alapján intézkedés nem volt elég komoly szerintünk, hiszen a 232-es cikk alapján hozott intézkedések az Európai Uniót jobban érintették, mint Kínált. Voltak éppen mindenkit érintett, csak nem Kínát, hiszen ők az előző kereskedelmi védelmi intézkedések hatája alatt voltak. Tehát Kína számára ez egy lehetőséget kínál, ez a jelenlegi helyzet, hogy leépítse a túlkapacitásait, és ne ezzel próbálja elárasztani világot. Ami pedig azt a gondolatot illeti, hogy a válságban esély is rejlik, egyetértek a krízisek rámutatnak a problémákra, megmutatják az egyes partnerek céljait, és általában a krízisből jobb módon lábolhatunk ki, mint ahogy bele evickéltünk, de itt nagyon nehéz ezt látni. Személyesen én magam nem egészen értem, hogy mi volna Trump elnök céljai, ha egyáltalán volnának világos céljai, Másodszorban pedig talán hogyha fel is élesztenénk a TTIP tárgyalásokat, ez nem vezetne sehova. Az előző adminisztrációkkal jól együtt tudtunk működni, és velük kerestük is a megoldást a TTIP széles körű tárgyalások keretében. De hát ezzel az adminisztrációval nem tudom, hogyan tudnánk ezt megtenni. 15 találkozót tartottunk, vagy telefonbeszélgetést folytattunk le rossz ö, miniszter és Wallström biztos ennyi találkozott vagy telefonos beszélgetést folytattak. És hogyha levettek volna a szankció listájáról, akkor hajlandók lettünk volna valamilyen vám kérdéséről tárgyalást nyitni az ipari termékek tekintetében, nem a mezőgazdasági termékek tekintetében, de erre abszolút semmilyen szándék nem volt az USA oldalról. Rossz miniszter úr végtelenített hangszalakként ismételgette a követeléseiket. Mi jeleztük, hogy a kvóták felejét még el is fogadnánk, ezzel is csökkenne az exportunk, de hát ugye úgy állunk itt, mint bűnösök, és hát feloldozásért esdeklünk, Tényleg ilyen volt ez a tárgyalás. De mi készen állunk arra, hogy a problémák, hiszen vannak problémákat, keressük a megoldását. De unilaterális engedmények nem jelenthetik a problémák megoldását. Az a megközelítés, amely úgy néz ki, hogy illegális a nemzetközi szabályokra fittyet hányó intézkedéseket egy oldalon vetnek ki, és utána pedig megzsarolják a kereskedelmi partnereket, hogy jó van, hogy visszavonjuk az intézkedéseinket, de fizes keményen, hát ez számunkra elfogadhatatlan. Mi a tényalapú és higgadt tárgyalások előtt nyitva állunk, de zsarolásnak nem adjuk be a derekunkat. Azt hiszem, hogy Szalafranko úr kapra vonatkozó kérdésére válaszoltam. Aztán, ami a kvantitatív impactet, a mennyiségi hatást illeti. Teljesen világos, hogy ezek az intézkedések eh, kártékonyak lesznek, különösen az usa nézve. Még az alumínium és acél intézkedések is eh, kártékonyan hatnak majd az USA gazdaságára lesz egy-két pozitív hatás az acéliparra, mesterséges hatás, de összességében ezek az intézkedések munkahelyeket tüntetnek majd el. Ohio és Pennsylvania nem lesz az új acélipari reneszánsz színhelye, innen eltűntek a kuhók, és az oájói kuhók nem térnek már vissza. Egy szóval, Látni kell, hogy a Bush adminisztráció alatt még működött ez a nehézipar Ohio-ban és a, az acélipari övezetben, de Ezekkel az intézkedésekkel nem lehet ezeket újra megteremteni, és hogyha még az autóipari termékekre és az autó alkatrészekre is kivetnék a vámok, vámokat, ez nagyon súlyos hatással volna persze ránk is, de az USA gazdaságára még inkább, és az naftában az autók és az autó alkatrészek nagyon fontos szerepet játszanak a nafta egész konstrukciójában, szerkezetében és Világos, hogy az usa kereskedelmi deficitje van. De ugyanakkor a NAFTA rendszerben egy nagyon integrált értékteremtési lánc működik. Az USA ipara is mélyen integrált a NAFTA kereskedelmi rendszerében. Ha azt felmondják, ez súlyos kihatással lesz rájuk is. De persze Mexikót és Kanadát is súlyosan érinti. Majd ők keresik a megoldást, de úgy tűnik, hogy a NAFTA tárgyalásokat még egy kivezetési záradék, egy sunset clause bevezetésével sem lehet eh, új sínre eh, vinni, de Mexikó és Kanada pedig a Sunset Clause-ról való tárgyalások iránt nem is mutatkozott nagyon nyitottnak. Szóval az autók kérdése persze a naftából ered, a nafta um, problémáiból ered, de nagyon hasonló cipőben járunk, mint Kanada és Mexikó. Ami pedig egy másik kérdést illeti, mi nem büntető intézkedéseket hozunk, hanem rebalancing mezsereket, visszaegyenlítő intézkedéseket. Én nem vagyok pszichológus vagy pszichiáter, nem tisztem, hogy Trump lelkében olvassak, de meg kell akadályozni, hogy bozott tüzet váltsunk ki, de azt hiszem, hogy nagy hiba volna, hogyha gyengének mutatkoznánk egy ilyen fellépéssel szemben. Mert akkor jön a következő lépés, a következő kiegészítés, a következő büntető vám, erőt kell mutatnunk, meg kell őriznünk a saját érdekeinket, meg kell védenünk a saját érdekeinket. Az ilyesfajta intézkedések nem jók a globális gazdaság számára. De ugyanakkor a mi fellépésünk azt mutatja, hogy az EU-t tiszteletben kell tartani, és készek és hajlandók vagyunk a reakcióra. Aréna asszony, kérdésem. A bilaterális viszonyokról, hát ezt, erre ma válaszoltam, a TTIP semmiképpen nincs ismét napi rendem. Hogyha a mindkét oldal intézkedések visszavonására megnyílna a lehetőség, akkor persze folytatnánk a tárgyalásokat az USA-val lát, körvonalazva, hogy melyek az unilaterális, vagy akár bi- vagy plurilaterális tárgyalási csatornák, amelyek a legeredményesebbeknek ígérkeznek. Japánnal, Kanadával, Mexikóval, Koreával. Nagyon jó együttműködésben vagyunk például Koreával az autó, autók tekintetében. Sok kérdést tettek fel, illetve Bent lengetett fel egy kérdést végezetül, de többen utaltak a kérdésben foglaltak problémájára. Hogy az USA intézkedései mikor hatályos úrnak. Azt gondolom, hogy Trump elnök belső a középidős választásokra figyel, és ezért az autó és autó, autó alkatrészekre vonatkozó intézkedéseket még a középidős választások előtt akarja bevezetni. Egyszerűen nincs időnk arra, hogy ezt a kérdést megvitassuk, de hallatlanul komplex a helyzet. Például nem annyira ismert tény, hogy az EU autóipari cégei USA termelőhelyeiről milyen sok autót szállítanak vele különböző országokba, például Kínába. Tehát többet szállítanak az USA termelőhelyeiről a világ különböző országaiba az európai autógyártók, mint amennyit az USA-ban eladnak. Tehát nagyon fontos, hogy jó érvelést dolgozzunk ki, próbáljunk odahatni a politikai helyzetre az USA-ban, és akár a bizniszvilágát és a szakszervezeteket is meg tudjuk győzni megmutatva azt, hogy milyen nagyon rossz eredményekre vezethet az autóipari vámok bevezetése, és hogy milyen közép és hosszú távú kockázatokkal jár ez. Például a Kínával való kollektív tárgyalásokat is jelentősen ellehetetleníti. A jelen helyzetben egyszerűen nem látom, hogy hogyan lehetne ez célra vezető ezek az intézkedések. Nos, azt hiszem, hogy megválaszoltam minden kérdést. Nincs semmi hozzátenni valóm, de vigilánsoknak kell lennünk, ébereknek kell lennünk, és egységünket meg kell őrizni. A legrosszabb eset az volna, hogyha a tagállamok széthúznának és a különböző EU intézmények elkezdenének széthúzni ezen nagyon nehéz pillanatban, amelyben élünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, jean és biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy erről a helyzetről és a reakciónkról eszmét cserélünk. Igazad van, a legfontosabb, hogy egységesek legyünk az Európai Unióban, és az Amerika az első szlogenre a válaszunk az kell, hogy legyen, hogy Európa egységes. Köszönöm szépen! Okay. So, the uh, next item. A következő napi rendi pontunk Straight away. So, Dear colleagues. Kedves kollégák, következő napi rendi pontunk kapcsolódik az EU-USA kapcsolatokhoz. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk az iparunkat megvédeni területen kívüli hatásoktól, harmadik országok jogszabályaitól. Van egy elég régi jogszabályunk hatályban ezzel kapcsolatban, 96-ból, de még mindig ez a hatályos verzió. 2005-ben, ha jól emlékszem, megpróbáltuk ezt átdolgozni. Jó, egy kicsit később. Megpróbáltunk tehát egy átdolgozást készíteni, ez az öreg jogszabály egyébként csak egy ország és egy körülmény kapcsán került említése, és ez pedig Kuba volt. A kubai szankciókat és tilalmakat érintően használtuk ezt a jogszabályt, azonban a helyzet azóta nagymértékben megváltozott, és az Európai Bizottság delegált jogi aktust fogadott el, amivel megváltoztatta a régi jogszabályt, amely a harmadik országok által elfogadott az unió érdekeit sértő jogszabályokról és szankciókról szól. új aktualitása van ennek a jogszabálynak, és az átdolgozás is ismét az asztalunkon van. A felhőkben, mondta valaki, de ezt nem értem, hogy miért a felhőkben, de lényeg, hogy talán most így az elméleti síkról le tudnánk hozni ezt az átdolgozást a gyakorlati síkra, és esetleg ez megoldást jelentene az előttünk álló kihívásokra is. Nos, ennyi a rövid bevezetésképpen, és most szakértőnknek, Martinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Az amerikai unilateralizmus problémájára talán választathat ez a rendelet tervezet, ennek az átdolgozása. Valóban 96-ból származik az eredeti jogszabály, és gyakorlatban valójában nem használtuk, de fenyegetésnek működött Washingtonnal szemben, amikor a kubai kereskedelmi kapcsolatainkat érintette volna az ő intézkedésük. De formálisan valóban nem használtuk ezt a jogszabályt, és igaza van, elnök úr, ezt a olvó rendeletet 2015-ben felélesztette az Európai Bizottság. 2015-ben egy tervezetet is benyújtottak, viszont nem haladtunk tovább a munkával, mert a három intézmény jogi szolgálata nem tudott a kodifikációs technikáról megállapodni egymással és így a tanácsnál megragadt a folyamat. Ön bent, és én is februárban Mogherini asszonynak írtunk egy levelet, megkérdezvén, hogy a külügyi szolgálat várja el, hogy a bizottság új javaslatot nyújtson be. Mogherini asszony azt választotta, hogy egy sor ö, lehetőséget fontolgatnak, ami igazából nem vitte előre az ügyet ahogy ön is jelezte, ma bejelentette Trump elnök úr, hogy a közös átfogó fellépések csoportjából kilép, és az európai cégek Iránnal való kereskedelmét akadályozná az USA legfrissebb lépése. Ezért azt javasoltuk, hogy az USA intézkedésekre vonatkozó utalásokkal próbáljuk meg tovább vinni ezt a fájlt. Az Európai Bizottság most új javaslatot fog bejelenteni, vagy hogyan fogjuk feléleszteni ezt a régi jogszabályt? Milyen jogi technikája lesz ennek? Olyan a konkrét mostani konkrét helyzetben az iráni olaj és gáz, banki tranzakciók, exporthitelek érintettek az USA intézkedései által az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat ennek a hatását minek, milyennek értékeli a mi cégeinkre. Az információim szerint a 16 brit cégről, 30 francia cégről, 35 német cégről, 21 olasz cégről, és egy sor más cégről a többi tagállamból beszélhetünk, akik érintettek az USA legfrissebb Iránnal kapcsolatos intézkedése által. Az Európai Bizottság már azt mondta, hogy ennek a statutumnak a blokkolása nem lehet nagyon hatékony, hiszen rendszer szintű bankok is érintettek, és a az USA piacon és a korábbi vitára visszautalva, teljesen más most az aktuális helyzet, mint 96-ban volt. A végrehajtás a tagállamokra marad, hogyha az Európai Bizottság által javasolt fellépést választjuk, akkor egy Európai Uniós alapot hozhatnánk létre, amivel a károkat tudjuk enyhíteni a cégek esetében, de hát ez egy, kom- egy komoly problémát igazából csak a felszíni kezeléssel látna el, tehát néhány raktapaszt tennénk fel egy óriási tátongósebre, ami nem lenne megoldás. Nem ösztönző, amit az intézmények eddig reagáltak a kérdéseinkre, de talán most az új helyzet egy kicsit megmozgatja őket. Június elején az Európai Unió néhány nagy tagállama az USA másodlagos pénzügyi piacaival kapcsolatos kérdést tett fel az USA-nak, és remélhetőleg ennek következményeképpen az új szigorú rendelkezések alól az Európai Uniós cégeket kivételként fogják kezelni az USA fél részéről. Elnök, köszönöm szépen a bevezetőt, most három szakértőnk van, akik remélhetőleg egy kis fényt hoznak a sötétségbe az átdolgozás megakadásával kapcsolatban, és talán néhány választ adnak a jelenlegi helyzetünkre is. Három-öt percben kapják meg a szót. A szakértők a külügyi szolgálat részéről David Giel, a szankciós politikai osztály vezetője parancsoljon. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy friss információkkal szolgálhatok e kérdésben. A háttérről szeretnék részletekkel szolgálni, a fejlemények hátteréről. Trump elnök úr május 8-án bejelentette, hogy az USA visszavonul a közös átfogó cselekvési tervtől, és ugyanakkor jelezte azt is, hogy az USA újra bevezeti azokat a szankciókat, amelyeket a korábbiakban a nukleáris egyezmény végrehajtása miatt felfüggesztett. Az Európai Unió egységesen lépett fel, a főképviselő asszony a 28-ak nevében egy nyilatkozatot tett, további nyilatkozatok születtek egy különleges ülésen a külügyminiszterek, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Zarif külügyminiszter úr Irán részéről és a főképviselő találkozóján, valamint a szofiai csúcson május 16-án szintén az elkötelezettségéről és egységességéről nyilatkozott az EU, átfogó lépéseket akarunk tenni, ez kulcsfontosságú stratégiai érdek számunkra. És kulcsfontosságú a nemzetközi atomsorompó architektúra szempontjából is. A szankciók eltörlése rendkívül fontos az átfogó cselekvési terv szempontjából, és ezért erőfeszítéseket kell tenni, hogy a szankciók feloldásából származó előnyöket megosszuk a közös bizottság más tagjaival is. Ezt a 2-2-1-es ENSZ határozat is megerősítette. Ami az USA szankcióit illeti, és ezeknek az újból bevezetését, ezeknek a pontos hatáját még nem látjuk. A hangot megadta az elnök úr. Talán ezek a legszélesebb körű szankciók lesznek, ezt Pompeo külügyminiszter is megerősítette beszédében, amit az iráni kapcsolatokról tartott. Két kivezető időszak került megnevezésre az egyik augusztus 6, a másik november 4. Ezek a különböző típusú szankciókat érintik, amiket be akarnak vezetni. Fontos e tekintetben emlékeztetni arra, hogy az USA három kivétellel még a primér szankcióit egyszer sem ö, mozdította el, egyszer sem oldotta fel, úgyhogy itt másodlagos szankciókról van szó. Az elsődleges szankciók szőnyegekre, élelmiszerekre és polgári repülésre vonatkoztak egyébként. Az Európai Bizottság reakciója rögtön a szófiai csúcs után, május 18-án az volt, hogy egy csomagot javasolt, egy intézkedés csomagot, ami bizalmat kíván építeni. Ennek részeképp a statútumot blokkoló határozat feloldásáról rendelkezett, az EBB-t felszólították, hogy Iránban finanszírozzon Európai Unió által támogatott bizalomépítő intézkedéseket, illetve a szektorális együttműködést. Ezen kívül felhívta a tagállamokat arra, hogy banki átutalásokat fontoljanak meg az iráni központi bank irányába bár a szankciókat még nem vezették be, nagyon sok bizonyíték van arra, hogy a kereskedelemre és a beruházásokra ennek a már is komoly hatása van. A gáz és olajszektorban befektető államok szeretnének kivételt kapni, cégek szeretnének kivételt élvezni a szankció alól az USA pénzügyi szektora is valószínűleg súlyos következményeket fog elszenvedni. Konkrét részleteket még nem tudunk. Az Európai Bizottsággal együtt próbáljuk az összes ágazat, iparát felmérni, kialakítani egy képet arról, hogy milyen fejlemények várhatóak. A bank és pénzügyi szektor már is olyan területek, ahol különböző okokból nehézségek alakulnak ki részben az USA szankciói miatt, más oldalról az iráni pénzügyi rendszer átláthatóságával kapcsolatos aggályok miatt ezek az új fejlemények tovább rontják a helyzetet. A főképviselő és az EU28-ak tovább folytatják az erőfeszítéseket a közös bizottságban, hogy a szankciók dacára technikai párbeszéddel, Iránnal és más partnerekkel folytassuk a kapcsolatépítést, és például a bankszektorban, az olajszektorban tudjunk előrelépést elérni. Ez a statutum sajnos egy nagyon fontos eleme a kereskedelmi kapcsolatoknak. Most Monika Engsi következik, a kereskedelmi főigazgatóság közelkelti felelőse. Köszönöm szépen. Valamivel szeretném kiegészíteni azt, amit a kollégám mondott. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi befektetési ügyekben Iránnal tovább is együttműködésben maradunk. Jövő héten lesz egy párbeszéd kereskedelmi befektetési kérdésekben és mezőgazdasági, valamint egészségügyi, növényegészségügyi kérdésekben, illetve iparpolitikai kérdésekben. Szeretnénk tehát megtartani ezt a párbeszédet párbeszédet. Szakértői szinten 2016-ban találkoztunk utoljára az iráni féllel, novemberben 2016-ban, és a kereskedelmi befektetési kérdésekben nem volt az ott a kapcsolatfelvétel. Érdeme, érdeke Iránnak is és az EU-nak is a további munka, a globális piacokra való újraintegrálódás, a WTO csatlakozási projektet is támogatjuk. Tudjuk, hogy az a nehézség, hogy a munkacsoportnak az elnökét nem tudjuk kinevezni, ez blokkolja a folyamatot. Az irániak számára érdekes a további kétoldalú folyamat. Mi már kifejeztük hajlandóságunkat a folyamat folytatására. Szeretnénk fokozni az átláthatóságot és elősegíteni a kereskedelmet, hogy mennyire tudjuk ezt megtenni, az még a jövő titka. A kiegyenlítő hatás korábban is érvényesült az akciók esetében, de az ő mm, kereskedelmi banki rendszerük átláthatósága nehézséget jelentett a kereskedelem tekintetében, ezen dolgozunk velük. Nagyon sok technikai segítségnyújtás áll rendelkezésre a kereskedelmi tekintetben a Nemzetközi Kereskedelmi Központtal közösen próbáljuk támogatni az erőfeszítéseiket, hogy az SPS normáikat és technikai normáikat javítani tudják. Végül szeretném megerős, megemlíteni a beruházásokat, befektetéseket is. Több tagállamnak kétoldalú befektetési megállapodása van Iránnal. Ez is mutatja, hogy cégeink a piacukon védelmet élveznek. Irán többet is szeretne tenni EU szintű befektető védelmi megállapodás érdekében, illetve piacra jutási garanciákat is szeretnének, erről fogunk velük tárgyalni, hogy ezek a megállapodások hogyan nézhetnek ki, de a legfontosabb lépés a kereskedelmi területen a WTO tagság. Continued engagement and we actually going to step this up Szeretnénk folytatni ezt a kötelezettségvállalást, és megmutatni, hogy a jelenlegi amerikai intézkedés nem jelenti azt, hogy mi sem akarjuk az EU szankciók megszüntetésének előnyeit a továbbiakban élvezni. Köszönöm. Köszönöm. Alina Nédera következik, a szankciókkal foglalkozó osztályvezetője. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és tájékoztathatom önöket eh, arról eh, az intézkedésről, amit a bizottság az EU aktivált, hogy megvédje az eh, amerikai visszalépés kihatásaitól az európai cégeket. Mindenki tudja ennek az ügynek a történetét, nem akarom elismételni, viszont emlékeztetnék arra, ahogyan már említették, az úgynevezett lépegető, szobor megállapodás nagyon hasznos volt, hogy meggyőzzük az Egyesült Államokat, hogy a másodlagos szankciókat ne alkalmazzák Kuba esetében az EU gazdasági szereplőire. Éppen ezért ez a megalapodás eh, alvó megalapodás maradt az évek során, nem kellett sokszor alkalmazni csak magánperekben, tagállami szinten, de nagy, magasabb szinten nem adottak ilyen esetek, és nem is kellett alkalmazni ezt a megállapodást. Erről nem szabad megfeledkezni. Röviden szeretnék arról is szólni, hogy eh, hogyan alakult ki ez a helyzet, vagyis hogy delegált jogi aktusra került sor, és hogy mi szerepel a mellékletben. Ahogyan is említette, a a blokkoló statútum a Kubára vonatkozó szankciókat fogalmazta meg, megemlítette Iránt is egy esetben. Viszont most meg kell a másodlagos szankciókat is vizsgálni, a DCPO -e aláírása nyomán. Az amerikai fél már bejelentette, hogy visszavonul ettől a megállapodásról, ezzel jogi szövegekben megpróbáltuk összefoglalni a rendelkezéseket. A mellékletben két különböző fog, összefoglaló van. Az egyik a megfelelés követelménye, vagyis hogy az USA mit vár az EU szereplőktől, hogy Iránnal kapcsolatosan milyen együttműködéstől álljanak el. Az EU érdekeit megfogalmazza a másik melléklet, vagyis hogy milyen szankciókat vethet ki az Egyesült Államok a szerintük nem kívánatos együttműködés eseteire. A bizottság lejátszott vezető szerepet ebben, az FPI szoros együttműködésben működött az EAS kollégáival. Volt egy EU delegáció Washingtonba is, amely ellátogatót szeretnénk bevonni az EU delegációkat is ebbe a gyakorlatba. A mellékletet megvizsgálták az amerikai szankciós jogászok, ők is helyeselték ezt, úgyhogy meggyőződésünk, hogy az szerepel a mellékletben, aminek kell. Látják, hogy van több amerikai jogszabály, amelyek szerepelnek itt, illetve egy rendelet is. Az iráni szankciós törvény amely a, az nyersolajra és az petrokémiai termékekre vet ki szankciókat, illetve az energiaágazatban egy másik törvény. Vannak szankciók az Amerikai Egyesült Államok által megnevezett személyekkel szemben is. Aztán ott van a Nemzeti Védelmi Engedélyezési Törvény 2012-ből, az iráni központi bankra és megerőlt bankokra vonatkozik, illetve a szíriai emberi jogi törvény elsősorban az államadóságra vonatkozik, illetve a specializált pénzügyi rendszerekre, illetve az iráni tranzakciós és szankciós rendelet, amely termékekre, technológiákra vonatkozik, amelyek az Egyesült Államokból származnak, és ezeket Európából nem lehet újra exportálni, vagy tovább exportálni. A szankciókról mindenki tudja, hogy melyek a szankciók, a, a vagyonblokkolás az USA-ban, Szeretnék remutatni külön a Nemzeti Védelmi Blokkolási Törvényt 2012-ből, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok polgári és büntetőjogi büntetéseket vessen ki az Iránban kereskedelmi tevékenységet folytatókra. A blokkoló rendelet részleteiben nem akarok belemenni, a gazdasági szereplőket biztosítja, hogy az USA területen kívüli intézkedéseit nem ismeri az EU, és nem hagyja végre, és lehetővé teszi, hogy a káraikat megtérítsék, amely károkat ez a területen kívüli intézkedés okozhat. Van egy kötelezettség, hogy tájékoztassák a bizottságot a jogszabály kihatásairól a gazdasági szereplőkre. Ez alapján felmérhetjük, hogy mi a hatása a szankcióknak, hogyha életbe lépnek, remélve, hogy a gazdasági szereplők tájékoztatnak minket a joghatásokról. Emellett szeretnék a blokkoló statutum egy aspektusára kitérni. Strukturális, struktúrált párbeszédet indítottunk a tagállamokkal, a tagállamoknak voltak kérdései a végrehajtásról, nekik sincsen tapasztalatuk, mert a rendelet eddig nem volt alkalmazásban, illetve a gazdasági szereplőkkel és, és szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot, és folyamatos párbeszéd folyik Iránnal, a külügyi szolgálat kollégáit is bevonva, egyeztetünk a szankciókról, a gazdasági előnyökről, amelyeket Irán élvez a szankciók megszüntetése után, és jelentős összefogás zajlik a bizottságban, a kereskedelmi főigazgatóság is részt vesz ebben, a MOVE, az Energy és a FISK főigazgatóságok. Ennyit szerettem volna elmondani, szívesen válaszok a kérdésekre. Uh, Köszönjük szépen! a felszólalást, amely áttekintést adott a helyzetről és a delegált jogi aktus helyzetéről. Az átdolgozásról, a recastról még nem beszéltek, illetve Federica Mogherini leveléről, amely a lehetséges intézkedéseket vizsgálja meg. Az opciókat léteznek-e opciók a recast az átdolgozás tekintetében, vagy sem? Megadom önnek a szót. I wish I could bring in good news. Én azt örülnék, ha jó hírrel szolgálhatnék, hogy megállapodás jut létre és folytathatjuk a munkát, de sajnos nincs ilyen jó hírem. Nem szolgálhatok jó hírrel. Ami pedig a Rickaston túlmutató módosításokat illeti, a tagállamok és a gazdasági szereplők is jelezték ezt számunkra. Úgy gondoljuk, hogy itt van mit tenni. Ez az opció nem kizárt. De csak azért beszélünk a delegált jogi aktusról, mert az egész folyamat tempóját nem mi határoztuk meg, hanem az USA határozta meg, mi meg csak loholunk az események után, az események sebes vonata után, az események gyors vonata után, Persze fontos volna, hogy biztosítani tudnánk a gazdasági szereplőket, biztos válaszokat tudnánk adni. Tehát ezért csak a blocking statute-ról cseréltünk eszmét. A rendelet módosításáról ez ideig még nem volt eszmé, nem gondolkodtunk el, de nem zárjuk ezt ki. Köszönöm szépen, Krisztof Jelner. Köszönöm szépen. Jaroszláv vagy szerepében fogok most tetszelegni, hiszen ők az árnyék jelentéstevője ennek a témának, de lengyelül azért nem fogok beszélni. Dzsenkúja, ennyit tudok lengyelül, ha hát dzsenkúja, dzsenkúja. Szóval köszönöm szépen. A szót, mint mondottam, az árnyék jelentéstevőnk nevében szólalok fel. Valensza, kollega meg szeretnék köszönni az előadónak a munkadokumentumot, és az ő nevében három észrevételt szeretnék tenni. Először is nagyon aktuális ez a dokumentum, minnyáján nyomon követjük a USA döntését, a nemzetközi fejleményeket, a GCP felmondásáról. Az USA persze szuverén döntést hozott, de hát persze ez kihat ránk is. Főleg, hogyha ez a cégeinket is érinti. Második pont. Az EU blocking regulation e, blokkoló rendelete fölött eljárt az idő. 20 éve e, fogalmazták ezt meg, érdemes ezt most már átfogalmazni. A blokkoló mechanizmus e, fölött eljárt az ide, az Először ugye az USA indított eljárást azon európai cégekkel szemben, akik Kubával kereskedtek. Ez most az iráni helyzetre nehezen alkalmazható. Éppen ezért valóban át kell alakítani ezt a jogszabályt. Ez pedig már a harmadik pontra vezet tovább, amely Langen úr kérdését folytatja. Valesz úr azt mondja, hogy meghökkenti, hogy a bizottság csak átdolgozást indított útjára, és nem, az, nem teljesen átalakítja teljes egészében az előregedett rendeletet, amely új jogszabály, ez így létrejöhető jogszabály adhatna választ a szankciók által hozott helyzetére, helyzetre, már pedig erre nagy szükség van. Valensza úr tehát azt a kérdést intézi bizottsághoz, amelyet Langen úr is föltett nekik, hogy miért a recast, az átdolgozás, és miért nem a teljes átalakítás kodifikációs útjára léptek. A recast az átalakít, az átdolgozás meglehetősen korlátos keretek között teszi lehetővé a normaszöveg módosítását, de ennek ellenére Wallace a kollega szívesen együttműködik az előadóval. Köszönöm szépen, Marítje Sákje. Köszönöm szépen, Valóban nagyon fontos és izgalmas témáról van szó. Nagyon fontos, hogy a jogi intézkedések és a politikai kihívások különböző elemeit jól elkülönítsük és lássuk. A blocking statute eh, fogalmáról szeretnék kérdezni. Hogyan lehet megakadályozni ezt, hogy a cégek eh, ne szenvedjenek kárt? Hát, mi reális? mondjuk pár száz millió veszteséget ér el valaki, és akkor hol kopog ez a gazdasági szereplő? Kinek az ajtaján, hogy térítsétek meg ezt a veszteségemet? Azt szeretném érez, ér, megérteni, hogy a bizottság a magánágazattal való együttműködéséből mit tanult meg, hiszen az iráni kereskedés feladása súlyos károkat okoz. Hát ki fogja ezt megtéríteni? Az Európai Beruházási Bank szerepéről több médium számolt be, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elkerüljük, hogy túlontúl sok magánkockázatot csatornázzunk be a közintézményekbe, ez fenntarthatatlan helyzetet hozna létre, ráadásul perverz ösztönzőket építeni ki a rendszerben. Ami pedig a politikai szempontokat illeti, hogyha a kongresszus és az USA elnöke elkötelezett, hogy megerősítik a szankciókat Iránnal szemben, akkor sok más lehetőségük van. Vannak emberi jogi szankciók, ballisztikus rakéta szankciók, terrorista finanszírozási szankciók, és még sorolhatnám. Tehát mi annak a kockázata, hogy a hasonló szankciók címkézése megváltozik? Már pedig, hogyha ez a blocking statute, a blocking statute egyelőre csak a nukleáris program visszavezethető gazdasági károkra vonatkozik, vagy pedig minden az USA által hozott újabb és újabb Iránnal szembeni szankcióból eredő európai gazdasági kára is vonatkozik. Hogyan tudunk tehát hiteles választ adni az európai jogalkotók részéről, és a GSPOM aláírói vagyunk Európai Unióként, ezt komolyan kell vennünk, de ugyanakkor vannak más területek, ahol minden felelősségünk és minden jogunk megvan ahhoz, hogy világosra tegyük, hogy melyek az EU értékei, melyek az EU érdekei, mely EU-s érdekek forognak kockán, és vigyázni kell, hogy nehogy rossz optikát kerüljünk, optikába kerüljünk, mondván, hogy az iráni atommegállapodást védjük, de ezzel kvázi Teherán áldozataivá vagy Washington áldozataivá válunk, az EU érdekeit kell legelőször is szem előtt tartanunk. Köszönöm, Zsádó úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Látom, hogy kollégánk már nagyon kemény intézkedéseket hozott az USA ellen. A cukor nélküli coca colát választott, Úgyhogy haladunk, haladunk. Nagyon sokat nem tudok hozzátenni ahhoz, ami eddig elhangzott. Nagyon politikai problémával állunk szemben. Én igazából nem tudom azt mondani, hogy gyerünk, menjünk Iránba, és onnan hozzunk olajat, mert akkor nem fog a klímaváltozás problémát okozni nekünk. De a nagy cégek problémáját én is látom és elismerem. Mindig jobban szeretnénk jó kapcsolatban lenni az USA-val, akiknek mi is kliensei vagyunk. A kérdés az lesz, hogy hogyan fog ez a gyakorlatban kinézni. Mondjuk egy kicsi európai cég számára, amely az iráni piacon kötött ki a specifikus tevékenysége miatt. A bizottság képviselői től azt kérdezem, hogy akkor most az Air Force One majd megragadja azokat az európaiakat, akik ellenállnak? Kollégák, nem értettem igazából azt, hogy hogyan tudjuk mindezt gyakorlatilag meg szervezni, hogyan tudunk gyakorlati támogatást nyújtani azoknak az európai cégeknek, akik úgy döntenek, hogy ott maradnak Iránban, mert gazdasági perspektíváikat ott látják kibontakoztatni az USA lépései dacára is. Most nem a kubai helyzet és a Clinton évek vannak itt, hanem a Trump éveket éljük, és ezért sokkal súlyosabb ez a jelenlegi helyzet. Köszönjük szépen, de kollégám. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze itt a külügyi szakbizonyos külpolitikai kérdésekkel nem foglalkozunk részleteiben, de hát mégiscsak ez itt nagyon aktuális. Úgy döntöttünk, hogy az emberi jogokra alapozva nem bonyolódunk M Kínával kereskedelmi háborúba, és aztán most itt vagyunk Iránnal, ahol a legdrámaibb az emberi jogok helyzete. Például tegnap végeztek ki valakit. Öm, megverték, megkínozták, utána be egy egy Mohamed Szalaszról van szó, egy hamis nyilatkozat aláírásra, vallomás aláírására kényszerítettek, és utána pedig kivégezték. Nem tudom, hogy miért állunk Irán mellett, nem érünk el semmit. Balisztikus rakétákat teszteltek Iránban, az egész közel-keletet destabilizálják az iraki delegáció elnökeként mondom, hogy Irakot is destabilizálják. Egy iráni kormányfrakció irányítja most Irakot, és e, itt most azt mondjuk, hogy csak a kereskedelemről van szó, de hát ez gyalázat, ami történik. Persze ez egy külpolitikai kérdés, de me át kell tekintenünk újra az Iránnal való kapcsolatainkat guztustalannak tartom, undorítanak, hogy Iránnal kereskedünk, és Kínával pedig nem, mondván, hogy ott az emberi jogokat hogyan kezelik. Nem felháborító helyzet, visszataszító a kivégzések szintje és mennyisége Iránban nap mint nap fejek gurulnak, fejek hullanak konkrétan Iránban. Elnök úr, mondja a következő felszólaló, ez az egyik olyan kérdés, amelyben nincsen véleményem mert túlzottan technikai ez a dosszié. De ugyanakkor megdöbbentő, hogy az izraeli kormány szisztematikusan ellenezte az eredeti Iránnal kötendő megállapodást, márpedig ők kitűnő hírszerzési információkkal rendelkeznek. Van egy, azonban egy kérdésem. Ez egy ilyen durva összefoglaló, mondjuk nyolc szavas összefoglaló, de úgy tűnik, hogy az EU nem, hogy az Egyesült Államok visz, felmondták az iráni atommegállapodást, szankciókat vetette ki Iránra, és az EU nem vett ki szankciókat. Lehet, hogy ezzel túl egyszerűsít a helyzetet, de talán így leírhatjuk. Nos, a sajtóban, főleg a pénzügyi sajtóban arról számolnak be, hogy azért, mert az USA ellenőrzi a bankok clearing rendszerét, Bármit is tesz az EU, egész addig, amíg az USA szankciókat vet ki Iránra, addig ezek a szankciók fenn is maradnak, mert a bank is clearing rendszert ők ellenőrzik. Kérem, hogy a bizottság kommentálja ezt a tényt, illetve um, közölje, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni. Rübig úr, meg szeretném köszönni a bizottságnak, a munkájukat és mindezt, amit mondtak, hiszen nem csak Iránról van szó, hanem voltak éppen arról is van szó, hogy hogyan reagáljunk, hogyha szankciókat vetnek ki valakire. Főleg, hogyha nem nemzetközi egyetértésben vetik ezt ki. A blocking optioneket ismerjük. De az a kérdés, hogy tényleg opciókról beszélünk-e? Mit tehetünk, hogyha blocking ellentétét, az enablinget alkalmazzuk. Létezik-e az eszközöknek egy olyan tára, amely lehetővé teszi az enablinget, a lehetővé tételt? Főleg az energia ágazat területén például meg kellene gondolni, hogy a jövőben nem lehetem euróban elszámolni az energiahordozókról, és európai árupiacokon kereskedni velük. Ráadásul a két valuta is verseng egymással, és Irán az OPEC-ben bizonyos kötelezettségeket vállalt. Ezt tudjuk. Másrészt azonban az is világos, hogy az energiakartával a reciprocitásnak, a kölcsönösség elvének érvényesülnie kell, és kérdezem, hogy az energiakarta reciprocitását hogyan lehet alkalmazni ebben az esetben annak érdekében, hogy, az Európa, hogy Európát jobban pozícionáljuk. Tiziana Begin, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak és a szakértőknek a felszólalásokat. Én támogatólag tekintek a bizottság javaslatára, az európai cégek támogatásáról szóló rendelet átalakításáról. Úgy gondolom, hogy az európai cégekre az amerikai anti-irány jogszabályok extraterritoriális hatást gyakorolhatnak, és őket kompenzálni kell. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez egy optimális, protektív intézkedés. De van nekem is egy-két kételjem, és kérem a bizottságot, hogy ezeket tisztázza. Mondok egy konkrét példát. Egy európai céget iráni befektetései miatt, miatt öm, öm, erre a cégre szankciókat vet ki az USA, és az USA kereske, USA-ban lévő kereskedelmi partnerei számára megtiltják a vele való kereskedelmet. Ez a kérdés, hogyan lehet őket kompenzálni? Nem teljesen világos, hogy ki eh, kompenzálná őket. Az egész eh, unió költségvetésében lenne ez biztosítva, és ráadásul hogyan lehetne eljárni annak érdekében, hogy az amerikai cégek a szerződéses kötelezettségeket betartsák, akkor is, hogyha felmondták a szerződést. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy minden tagállam egyforma módon alkalmazza az ellenintézkedéseket, azért, hogy a rendelet egységes alkalmazásának céljának megfeleljen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rengeteg kérdés hangzott el. Először David Giának adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a legtöbb kérdést a bizottság kapta. Itt van Döni Sájbi kollégám is, aki az iráni Task Force vezetője, talán esetleg ő is szót kaphatna. Én engedjék meg, hogy egy pontra térjek vissza. A közös átfogó cselekvési terv és az ezen kívüli fellépések a régióban. Nagyon világos volt, hogy a JCPOA-nak egy célja volt, erre jött létre, és ez nem más, mint Irán atomenergia felhasználásának a nem polgári jellegű részét szüntesse be. Az EU nagyon világosan és nyíltan fogalmazott ezekről a kérdésekről, és folyamatosan nyomást gyakorolt Iránra, sőt, nekünk is szankcióink voltak. Emberi jogi szankcióink, 28 egyénre vonatkozó szankcióink, a nukleáris energia terjedésével kapcsolatos szankcióink, a Szíriával kapcsolatos vités, viselkedésükre és terrorizmus ellenes fellépésre vonatkozó szankciók. Tehát az átfogó képet kell nézni, hiszen ez az általános megközelítésünknek része. És hogyha elnök úr megengedi, akkor Csávi asszonynak is a kör végén megadhatná a szót. Mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket én is. Megpróbáltam csoportosítani őket, bár nem volt sok időm az összegzésre. Az első kérdés, miért akartunk inkább átdolgozást? A 2015-ös áldolgozás esetében még boldog időket értünk, azt gondoltuk, hogy technikai megoldással frissíteni tudjuk ezt a rendeletet, akkor még az USA szankció által jelentett nagyobb kihívások nem álltak előttünk. Azt gondoltuk, hogy gyorsan meg tudjuk oldani az aktuális problémákat, és segítséget tudunk nyújtani a gazdasági szereplőknek, valamint politikai jelzést tudunk nyújtani, vagy küldeni az USA felé. Azóta a helyzet persze megváltozott. A blocking statute kérdése, hogy ez csak a nukleáris szankciók eltörlésével kapcsolatos-e vagy nem, ez már régóta létező a harmadik országok intézkedés elleni védelmet jelentő ö, statútum, bármilyen ország bármilyen korlátozó intézkedésére vonatkoztatható, tehát nem csak az usa és nem csak a nukleáris szankciókra. Igazából eredetileg nem volt korlátozás a tekintetben, hogy mit fedhet le, de most próbálunk ezen változtatni, és különösen az USA Irán elleni nukleáris szankciói miatt próbáljuk ismét életre kelteni ezt a rendeletet. Az egymillió eurós kérdés millió dollárost akartam mondani eredetileg, hogyan oldjuk meg a problémát. Hát, ezt a kérdést eddig még nem kaptuk, mondhatnám így. Nincs tökéletes válaszunk. Ne feledjük, hogy ez a blocking statute nem abszolút megoldás, nem fog minden problémát megoldani sajnos ez a helyzet. Az USA privilegizált helyzetben van, az elszámolási rendszerekben világszerte, ők a nagy testvér, gazdasági, pénzügyi hatalma van, és a globalizált gazdaságban rengeteg befolyással rendelkeznek. Azonban ez az úgynevezett blocking statute, illetve az a rendelkezés, amivel kárigényt lehet benyújtani a kár okozója felé, hogyha vannak, maradnak olyan EU-s cégek, amelyek továbbra is a fenyegetések dacára szeretnének irányban tevékenykedni, támogatást próbálunk nekik nyújtani. Az ő káraikat hogyan lehet megtérítetni, például az USA-val? Hát erre nincs egy egyszerű válaszom. Mindazonáltal a rendelet utal a brüsszeli konvencióra, a Brüsszel egyezményre, amely azt mondja ki, hogy bíróság előtt vissza lehet kérni a, az ilyen jellegű károkat, és az a joghatóság, ahol a bírósághoz kell fordulni, az bármely olyan joghatóság, ahol az illetékes cégnek székhelye van, vagy eszközei vannak. Ez tehát azt jelenti, hogy ez egyes illetékes bíróságok akár különböző határozatokat is hozhatnak a tekintetben, hogy ki okozta a kárt, és ki kell, hogy megfizesse azt. Nagyjából azt hiszem ennyi, és Röviden még kitérnék az USA privilegizált helyzetére a pénzügyi piacokon. Igen, látjuk ezt, és mindent megteszünk, amit tudunk, hogy ezt megpróbáljuk kikerülni, és a gazdasági szuverenitásunkat érvényesíteni tudjuk. Volt egy megjegyzés a segítő csomaggal kapcsolatban is, hogy ne csak egy ilyen blokkoló csomag legyen, hanem egy segítő csomag is. Bizottsági szinten keményen dolgozunk azon, több főgazgatóság bevonásával, hogy mi az, ami a gazdasági szereplők számára lehetővé tenni, hogy ne csak, hogy védelmet élvezenek a szankciókkal szemben, hanem hogy segítsünk is nekik az Iránnal kapcsolatos üzleti kapcsolatok elmélyítésében. A fő gazdasági szektorok, amik itt érintettek, az energia, közlekedés, biztosítás. Ezeknek nem lenne Iránnal kapcsolata, gazdasági kapcsolata, hogyha a nukleáris megállapodást nem sikerült volna aláírni. Ennyit tudtam gyorsan elmondani de ha nem, akkor természetesen örömmel válaszolok a kiegészítő kérdéseikre. Mónika esetleg szeretne valamit hozzátenni? Talán ahhoz tennék hozzászólni, amit a, arról mondott a kollégám, hogy megvédjük és meg akarjuk nyugtatni azokat a cégeket, akik Iránban szeretnének továbbra is tevékenykedni. Vannak olyan cégek, akik kivonulnak, vagy ez ebéli szándékukat már kifejtették, kis és középvállalkozások esetében is voltak olyanok, akik irányban próbáltak gazdasági tevékenységet folytatni. Próbálunk a két fél, tehát Irán és az EU kis és középvállalkozási között együttműködést létrehozni, és ezt támogatni. A bankszektor, a kisebb európai bankok továbbra is szeretnének Iránban jelen maradni, ez a kötelezettségvállalásunknak fontos része tehát, hogy támogassuk őket, nem csak a legnagyobb cégeket, hanem a kis és középvállalkozásokat is, hiszen ők szeretnének Iránban jelenni. Parancsoljon! Jó, köszönöm, én is csoportosítani szeretném két kategóriába. Az egyik az EU Irán kapcsolatok a kérdéseket, a másik pedig talán a KKV-k és a gazdasági ösztönzők. Az EU-Irán kapcsolatok kérdésében történt egy utalás az emberi jogokra. Ezzel kapcsolatos ezzel a személyel kapcsolatos ügyben a főképviselő asszony tegnap nyilatkozatot is tett. Jelens az emberi jogok kérdése. Van egy csatornánk, és ez pozitív dolog. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy támogatjuk azt, ami történt, megpróbáljuk vált, megváltoztatni a helyzetet. Ha mondhatnék egy példát, konstruktív párbeszédet folytattunk Iránnal, a droggal való visszaélésért adott halálbüntetés kapcsán. Az elmúlt időszakban, két év alatt Irán megváltoztatta a jogszabályait, és így jelentős mértékben csökkent a kivégzések száma. Így próbálunk eljárni, de mindig, amikor történik valami olyasmi, mint ami tegnap, akkor természetesen próbálunk közbelépni és fellépni ezek ellen. Következő, az USA-nak igaza van-e, vagy nem, hogy kilépett a JCPOA-ból. E hát a nemzetközi, köz, nemzetközi kapcsolatokban van egy olyan szabály, hogyha valaki egy megállapodáshoz csatlakozik, és utána két évvel, utána két évvel kilép, az a stabil kapcsolatokat aláássa. Nem arról van szó, hogy helyes vagy nem, hanem arról, hogy egy nagyon is sérülékeny és változékony régióban ez veszélyeket okoz. Nagyon komoly pusztító hatása lehet mindennek a régióra és Európára nézve is. Mit próbálunk megtenni? Nem helyes vagy helytelen a megközelítés, hanem próbáljuk csökkenteni a feszültségeket és egy stabilabb környezetet létrehozni. Az EU-Irán kereskedelem az Európai Unió összes kereskedelmének csak az 5%-át teszi ki, és nekünk is vannak még életben lévő szankcióink. Tehát a rendkívül szigorú, óvatosságúi szabályaink vannak a különböző szektorokban. Kínával összehasonlítva sokkal több a kereskedelmi 0,5% mint ami Irán esetében volt, de ez az óvatossági elv az ösztönzőkhöz is tovább vezet bennünket, hogy az európai gazdasági szereplőket hogyan tudjuk Iránban támogatni, Próbálkoztunk ezzel az úgynevezett outreach, azaz támogatás révén, illetve ez az úgynevezett blocking sanction, blocking statute is életbe léphet. Nyilván a KKV-k kevésbé vannak kitéve mindennek, és könnyebben tudnak gazdasági kapcsolatot létesíteni Iránnal, mint a nagy cégek, de pont az óvatosságint arra bennünket, hogy ezzel a rezsimet erősítsük. Technikai segítségnyújtással, konferenciákkal, szakértelemmel támogatjuk a KKV-kat, hogy tudják a kellő óvatosság elvét alkalmazni Iránban és Irán kapcsán is. Az iráni KKV-kat is igyekezzük oktatni arra vonatkozóak, hogy hogyan működik Európa, különösen az élelmiszer termékek esetében fontos ez. És még egy dolog, az USA súlya a globális pénzügyi rendszerben, hát ez valóság. Nagyon nagy kihívás, hogy folytassuk a jelenlegi gazdasági áramlásokat, konkrét megoldásokat keresünk, és próbálunk üzenetet küldeni, hogy Európa készen áll a saját pénzügyi csatornáinak a megvédésére és használatára. Irán az összes olaj tranzakcióját euróban fejezi ki, ez nyilván az Európai Unió felé a fordulásukat jelzi. Köszönöm szépen. Igen. Lehet, hogy csak eh, megalasztott politikusok vagyunk, és nem vagyunk ennyire okosak, eh, de most eh, azt mondhatjuk, hogy hatáskörre van szükség és gyors eh, intézkedésre, és amikor megkérdezzük, hogy ez hogyan működne, akkor nincsen válasz. Tehát a védelemre van kötelezettségvállalás, de hogy ez hogy működik majd, ez nem világos számunkra, ez ellentmondás. Mr. Salafranca. úr, köszönöm szépen elnök úr, ugyanilyen vonalak mentén, ahogy a kollégám kifejezte magát hogyha van egy nukleáris megállapodásunk Iránnal, Irán az központjainak kétharmadát deaktiválta, és visszafogta a dúsítást is. Az Egyesült Államok úgy döntött, hogy visszavonul ettől a megállapodástól, és újra bevezeti a szankciókat. Ahogyan eh, a külügyi szolgálat képviselője is elmagyarázta, eh, így eh, működnek az emberi jogi szankciók is. Gazdasági szó, szuverenitás alapján a, nem forgathatjuk el a területen kívül érvényesítendő szabályokat, Van ezzel egy alapvető probléma, a bizalom problémája. Nagyon jó, hogy megpróbáljuk védeni az európai cégeket, de egy nagyon fontos piac, az Egyesült Államok piaca esetében az Egyesült Államoktól mentességet kellene kérnünk, vagy kivételtételt, ahogy ma délelőtt az kereskedelmi főgazgató is elmagyarázta az alumínium és az acél ügyében, Szinte lehetetlen, hogy az Európai Bizottság ilyen körülmények között az európai cégek számára mentességet vívjon ki. Politikai okokból ezt szinte elképzelhetetlennek tartom. Nagyon komplikált a helyzet, elnök úr de úgy gondolom, hogy bár a gazdasági szuverenitásunkat meg kell őriznünk, nagyon nehéz a bizalmat újra megteremteni a vállalatok számára, de nagyon fontos, hogy jelen legyenek egy ilyen fontos piacon, mint az Egyesült Államok. Köszönöm szépen! És még mielőtt a bizottságnak visszaadnám a szót a magam részéről, volna egy kérdésem. a területen kívül intézkedések hatását megérezzük más esetekben is. Például Oroszország esetében vannak extra amerikai szankciók a Oroszországgal szemben, amelyek európai cégeket is érintenek. Ezzel kapcsolatosan is terveznek delegált jogi aktust? Feel free to start whoever. Aki szeretné kezdeni, tessék nyugodtan. Thank you. Köszönöm szépen. Megpróbáltam világosan fogalmazni, előbb is megpróbáltam, anélkül, hogy olyan válaszokat adjak, amelyek nem megalapozottak. Három eh, védelmi intézkedést fogalmaz meg a blokkolási rend, a védelmi határozat. Az egyik a kártérítés, a másik, hogy a bizottság súlyos kockázat esetén ellentészkedéseket tehet, hogyha a céget veszély fenyegeti, hogyha eltekintenek az szankciók alkalmazásától, akkor kérhet erre kifejezett engedélyt a bizottságtól. A harmadik védelmi intézkedés az, hogy semmilyen olyan döntés, amely területen kívüli határozaton alapul, nem érvényesíthető az Európai Unióban. Az utolsó esetében egészen világos, hogy ez hogyan működik. Például a kétmilliós bírságot vett ki az Egyesült Államok, és le akarnak foglalni európai vagyont, ezt a bíróság nem engedi meg, ez világos, hogy hogyan működik. Hogy az engedélyezési engedély hogyan működik, azt nem tudjuk pontosan, mert eddig még nem használtuk. Most alakítjuk ki a kritériumokat, amelyek alapján az engedélyeket a bizottság megítélheti, kiadhatja a kül a területen kívüli jogszabályokra vonatkozó szakbizottság létrehozását előírja a rendelet, ezen belül tudjuk majd a tanácskozást elvégezni. Nem mondhatok határozott választ arra, hogy ez hogyan fog működni, mert ez félrevezető volna. Ami a kártérítést illeti, ez is, ez is problematikus terület. Egy másik felszólásban már beszéltem erről. Az, hogy tudni akarjuk, hogy pontosan ki fogja megfizetni a kártérítés, ha ez vagy ez történik, ez olyas valami, mintha azt akarnánk, hogy azt akarnánk tudni, hogy ki előre, hogy kifizeti a károkat, hogyha öt autó és egy gyalogos térintő baleset történt, és ráadásul valaki nem vette figyelembe a piros lámpát a bizottság nem tudja előre eldönteni, vagy nem is tiszte meghatározni, hogy a bíróságnak hogyan kell döntenie. Nem tudjuk megjósolni a bírósági döntések kimenetelét. Ennél világosabb állásfoglalást nem tudok közölni önökkel. A gyakorlati alkalmazásban, az eseti alkalmazásban dől el, hogy az EU-beli gazdasági szereplők kárai hogyan térülnek meg. Ez volt a három legfontosabb opció és már az első felszólásomban említettem egy kötelezettséget az EU gazdasági szereplők számára, hogy tájékoztassák a bizottságot, hogyha kár éri őket, vagy úgy érzik, hogy a területen kívüli szankciók káros hatással vannak rájuk. Amíg nem kapunk ilyen információt, nagyon nehéz előrejelezni, hogy melyek lesznek ezek a kihatások, és hogy milyen hatással járnak majd ezek a szankciók hogyha megvan az az információ, sokkal világosabb választ tudunk megfogalmazni. Jelen pillanatban ennyivel tudunk csak szolgálni. Köszönöm. Thank you. Just, uh... Köszönöm. Két dolog az Oroszországgal kapcsolatos kérdés tekintetében, ha nem értettem félre a kérdést, hogy uh, ki kívánjuk-e terjeszteni az intézkedéseinket az amerikai szankciókra Oroszország tekintetében is. Nincsen ez most napirenden. A területen kívüli alkalmazásra, hatályra vonatkozó jogszabályok olyan esetekben, mint például, hogy szankciós törvényes Amerika ellenségeit, úgymond. Ezzel kapcsolatosan egyeztetésben vagyunk Amerikával. Oroszország esetében konstruktív eh, eszmecserét folytunk. A cél, hogy eh, a szándékolatlan következményeket ki tudjuk zárni, más szóval megpróbáljuk megelőzni azt, hogy az amerikai intézkedések európai cégeket is érintsenek. Folytatódik a párbeszéd, de ez nem kapcsolódik a, a védelmi rendelet ügyéhez. Irán összefüggésében az Egyesült Államokat tárgyalunk a kivételek, mentességek tekintetében, illetve hogy a szankciókat hogyan kívánják végrehajtani. Sok aspektusban még bizonytalanság uralkodik, keveset tudunk még, pragmatikus tárgyalásokat folytatunk az amerikai félel, hogy próbáljuk korlátozni ezeknek az intézkedéseknek a kihatását más eszközökkel is. Persze ez nem csökkenti a kötelezettségvállalásunkat a, az olyan intézkedések esetében, amelyek a szuverenitásunkat, autonómiánkat életik, Dárvarc úr. Utolsó kérdés. Technikai kérdésem volna, a külügyi szolgálatnak két képviselője van itt, azt hittem eddig, hogy a bizottság része, de most kiderült, hogy nem. Tehát három szakértő van itt, egy technikai kérdésem volna, amit folyamatosan elkerülnek. A politikusok elkerülhetik a kérdéseket, de a szakértők nem. A dollárelszámolási rendszert veti fel az Egyesült Államok a világ bankjai számára. A kereskedelemben a dollár tartalékvaluta. A pénzügyi sajtóban legmagasabb szinten is beszámoltak arról, hogy az iráni szankciók folytatásával az EU azzal is léphet, hogy a dollár elszámolási rendszerből kivonja az európai bankokat. Gazdasági újságírók, közgazdászok felvetették azt, hogy amit az EU tesz, vagy az EU nem tesz, az lényegtelen az Egyesült Államok kezében van a döntés mert a dollár elszámolási rendszer miatt. Szeretném, hogyha válaszolnának erre a felvetésre önök szakértők, nem politikusok, nincs joguk, hogy kikerüljék a kérdéseket. Jogrendi kérdés. Szeretném én is hangsúlyozni, hogy milyen fontos, hogy szakértőkkel egyeztetünk most. Itt vannak az Európai Bizottság és Európai Külügyi Szolgálat képviselői, akik egyébként mind köztisztviselők. Tessék! I, perhaps I, I have Alzheimer. Lehet, hogy Alzheimerben betegedtem meg, de válaszomban úgy emlékszem, hogy azt mondtam, hogy az USA súlya a, finanszír, a pénzügyi ágazatban nem hanyagolható el, és ezért gondolkozni kell a más pénzügyi csatornák megteremtésén. Azt is mondtam, hogy Irán az európai exportjait felcímkézi. Az a kérdés, hogy mit teszünk, egy speciális pénzügyi csatornán dolgozunk, amelyet Euróban vezetnek. Ez a válaszom. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk, nem, nem, ezt nem folytatjuk, ezzel most lezárjuk ezt a vitát. David Martin lehet, hogy egy-két gondolattal rendelkezik, hogyan lehet az átdolgozásban előrelépni. Nos, hát először is azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak és az EKS-nek köszönhető, hogy megmutatták, milyen bonyolult a helyzet. Nem egy könnyű folyamat ez, hanem egy nagyon bonyolult folyamat, de egy olyan folyamat, amelyet el kell kezdenünk. Néhány észrevétellel kezdeni, mielőtt bezáró mondataimat megtenném. Sajnálom, hogy Livi Kemel elment. Azt gondolom, hogy az erről tett észrevételei csacskák voltak. Kína vagy Irán. Kína az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk. és azt kérdezte a kollega, hogy miért nem kötünk Iránnal kereskedelmi szerződést. Nem, hát ez egy téves összehasonlítás, Kína és az iráni szerződés összehasonlítása, hiszen itt most arról van szó, hogy az amerikai döntések következményére kerünk, vál, keresünk választ. Egy olyan ország, amely elhagyta az emberi jogi tanácsot, aki Putyint és Kimet dédelgeti, hát nem mérvadó az ő politikájuk, aki a gyermekeket elválasztja a szülőktől a határon, egyszerűen szóval felháborító, mint az USA tetsz. Ugyanakkor azt is el kell mondanom a kollégának, a Dartmouth lordjának, hogy a bankrendszer USA általi dominanciája valóban az egész rendszer gyenge pontját jelenti. Ez európai bankok, akik az USA-ban jelen vannak, az esetükben fennáll annak a veszély, hogy esetleg eh, lefoglalják az eszközeiket. De hát talán éppen a bankrendszer az, akit eh, ki eh, lábalhat ebből a helyzetből, hogyha sikerül egy jó megközelítést alkalmaznunk. A nagy félelmem az, hogy az NDA szankciók esetleg még bűnügyi, jogi szankciókkal is járnának. Tehát, hogyha például egy olyan cég képviselője, aki Iránnal kereskedik, a saját maga a képviselője veszélybe kerül, akkor ez külön nehéz helyzetet jelent. Az iráni atommegállapodás fenntartása a nemzetközi hitelünk kérdését is felveti. Másrészt, amikor tárgyaltunk, akkor arról voltunk meggyőződve, hogy a tárgyalások útján lehet Iránnal csak eredményre jutni. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadnánk az emberi jogi tevékenységüket, de a tárgyalásokban hiszünk, tehát eh, maradjunk, álljunk ki az iráni atommegállapodás mellett, és persze abban megállapodásra van szükség, kollégák, Zsadó és Szalafranka kollégák már elmentek, de szükség van arra, hogy politikai megállapodást találjunk, és meg kell állapodni az usa abban, hogy az extraterritoriális elvet ne alkalmazzák. Nem hiszem őszintén, hogy a jelenlegi adminisztrációval ez működhetne. 96-ban működött, de hát most nem fog működni, de ez a fellépés első iránya. Másrészt kompenzálni kell az európai vállalatokat, akik a szankciók árvalótjai, és nagyon világos üzenetet kell megfogalmaznunk hogy jelenleg, hogy még akkor is, hogyha vannak intézkedéseink, előfordulhat, hogy európai cégek kivonulnak az iráni piacról, ez pedig nem kívánatos. Úgy gondolom, hogy minden hibája ellenére a bizottság delegált jogi aktusát támogatnunk kell, de hosszú távon, mi több középtávon is a bizottságnak nem csak egy átdolgozással, hanem egy teljesen új változattal kellene előállnia a blocking rendeletről. A blocking rendeletet kellene átdolgoznia. Mondom, első fázisban azonban a delegált jogöktust támogassuk. Világos üzenetet fogalmazott meg az előadó a munkánk számára, és azt hiszem, hogy ilyen irányban dolgozunk tovább a nyári szünet után. Köszönöm az lks és a bizottságnak, hogy eljöttek, hogy itt voltak. Rövid szünetet tartunk, és a szünet után pedig a koordinátorok ülésére kerül sor. Zárt ülés lesz ez, tehát mindenki, aki nem vehet részt a koordinátorok ülésén, mindenkit megkérünk, hogy hagyja el a termet és a frakciók képviselőit kérem, hogy a koordinátoraiknak szóljanak, hogy jöjjenek korábban, mert korábban kezdjük az ülést.